áttérünk a napi rendünkre. A végleges napi rend tervezetet december 6-án csütörtödökön a 137-es cikkért, amiben az elnökkel kértekezlete rögzítette, ezt kiosztottuk. A napi rend tehát rögzített, és kezdjük is meg a napirenden a két